guten Abend. Ich begrüße Sie sehr herzlich. Szép estét mindenkinek, üdvözlök mindenkit a mai ülésén a Költségvetési Ellenőrző Bizottságnak. A napi rendet mindenki megkapta, ha ezzel esetleg ezzel kapcsolatban van észrevétel, akkor jelezzék nincs. A hallható beszéltő nyelvek listáját láthatják a meetinghez kapcsolódó információk között, ezt az interneten is követni lehet ezt az ülést, és az ITER témájával kapcsolatban szeretném üdvözölni az illetékes biztos urat, Kenyéte urat. Nagyon örülünk, hogy létrejött ez a találkozó, hiszen a mentesítési jelentésben láthattuk azt, hogy az ITER körül újra és újra problémák vannak a költség eh, határok átlépése, a határidők átlépése és az operatív közbeszerzési szerződések odaítélése sem problémamentes. A 2013-as mentesítési jelentés ahhoz vezetett, hogy növelni kellett 6,6 milliárd euróval a az előirányzott költségeket, ennyi volt az engedélyezett összeg, de ez az előzetesen tervezethez képest már a duplája a költségvetési előirányzatnak. 290 millió eurónál volt eredetileg az összköltség tervezete, annak idején a bizottság arról számolt be, hogy az ITER újra szervezése kerül napirendre, és erről is szeretnénk beszélni. Időközben az illetékesség átszállt a biztos úrra, éppen ezért ön meg is kapja rögtön a szót, hogy a legújabb feleményekről beszámoljon nekünk. Üdvözlöm Önt, és üdvözlöm az ITRE eh, képviselőt is, akiket meghívtunk erre az ülésre. Biztos úr, öné a szó. Köszönöm szépen, elnök asszony, tisztelt képviselők, óriási öröm számomra, hogy itt lehetek a mai napon, hogy beszámoljak önöknek az ITER-rel kapcsolatos fejleményekről és jövőbeli kihívásokról. Tudják, hogy a fúzós energia kihasználását hivatott ez demonstrálni. Ez az egyik legnagyobb tudományos és műszaki projekt globális szinten, és miután folyamatosan nő az energiaigény és a klímaváltozás kívással szembe kell nézni, ezért nagyon fontos ez a projekt, hogy a foszilis energiaforrásokról, új energiaforrásokról tudjunk átélni, és fenntartható energia mixből tudjuk az energiát előállítani. Ennek a projektnek a sikere a további a 21. századi energia projektek sikerének is lesz a kulcsa. Az ITER ö, sikerész hozzá kell járulni annak is, hogy az energia stratégia kulcs elemét képezze ez. Egyrészt fontos, hogy beszéljünk, és erről fogom most beszélni az ITER kontextusára, aztán beszélek a legújabb fejleményekről, és aztán a kívásokról, a költségek és határidők tekintetében, aztán az előnyeiről és a tudományos előrelépésről szeretnék beszélni. Először is a kontextusról és a legújabb fejleményekről. Az ITER projekt eh, Dél-Franciaországban jött létre, és Barcelonában hoznak létre egy központot, és nagyon sok nemzetközi partner támogatja és finanszírozza ezt a projektet. Japán, az Egyesült Államok, Kína, Dél-Korea, Oroszország, az Európai Unión kív. Nagyon sok uh, új alkatrész készül világszerte, hogy létrejöjjön ez a technikai projekt, az ITER szervezete vizsgálja ezt felül, vagy ellenőrzi ezt. Ez egy óriási mértékű nemzetközi projekt, amely nyilvánvaló azzal is jár, hogy kockázatokat rejt a, a megfelelő igazgatás, a szervezet, illetve a költségek elszabadulnak. És, és ez hasonló mértékű, mint a nemzetközi űrállomásnak az igazgatása. Nagyon sok késődelmel kell szembenézni, ez, ennek hátterében elsősorban a szervezeti felépítés az ITER-nek áll a hátterében, de nagyon összetett projekt, amelyet nehéz igazgatni, de fontos, hogy Európa részvenjen a fúzós energiával kapcsolatos tevékenységekben, illetve a gyártási folyamatokban is. Ennek a projektnek köszönhetően az európai vállalatok a hitel létrehozásának valamennyi szakaszába bevonnak vonva, és új technológiák kifejlesztésében is részt vesznek. Az ITER létrehozása egy fontos motorja is volt a fejlesztéseknek és az innovációnak. Ugyanakkor a, ez a projekt még nem eléggé kiérlet, jelenleg a kiépítési szakasz 70%-ban valósítható meg a legfontosabb komponens tekintetében, más komponensok tekintetében még ilyen érettségi fokon sem állunk. Egy új szakaszba lépünk, amelynek az igazgatása újabb kívásokat rejt magában. Fontos, hogy újjá szervezzük az ITER szerkezetét, és én mindent megteszek azért, hogy minél gyorsabban ezeket a változásokat eh, meg tudjuk valójtani, és az ITER vezető testülete eh, meg tudjon felelni a kívásoknak. Eh, miután a nyáron hozzám került az ITER dosszié, az egyik prioritássá vált számomra, hogy a parlamenten megvitassam az ezzel kapcsolatos problémákat. Az ITER 2015-ben minden mindenképpen fontos, hogy változásokon menjen keresztül, hogy nemzetközi európai szinten is meg tudjan felelni a teljesítményével kapcsolatos célokkal kapcsolatos kívásoknak. Egy új igazgató került kinevezése, aki korábban a francia atomenergia ügynökséget vezette. Ő lesz a fő végrehajtó eh, hivatalnak, aki vezeti a képítési szakaszt felkívánja gyorsítani a végrehajtást, illetve a menedzsment team összeállítását is áttekintek, de már a legfontosabb feladatokat sikerült megoldani. Fontos, hogy az ITER szervezete a hét hozzákapcsoló ügynökséggel jobb integráltabb formában tudjon működni a döntéshozatai folyamatban fontos, hogy egységes csapatként dolgozzon mindenki együtt, és itt a múlt ból levont következtetésekre építve próbáljuk ezt megvalósítani. Fontos, hogy az új ezzel kapcsolatban felmerő költségeket is le tudjuk fedni, és biztosítom őket arról, hogy a parlament tájékoztatások kapni mindenféle új lépésről és feleményre. Dr. Bigó az új igazgató úr tudatában van annak, hogy az Európai Unió milyen fontos szerepet játszik ebben a projektben, és tudja, hogy nyitott, konstruktív folyamat során kell ezt megvalósítani. 2014. szeptemberben az az Európai Fusion for Energy ügynökség igazgatója visszalépett. 2015-ben a vezetőtestről Pietro Barassi úrat eh, jelölte ki ügyvezető igazgatónak, aki egy ambiciózus tervet fogadott el, hogy a Fusion for Energy ügynökséget az ITA projekten belül eh, hatékonyabbá tegye. Amikor a nyáron elkezdtem foglalkozni ezzel a dosszéval, egyetemű vált, hogy a Fusion for Energy Management szerkezetét eh, át kell alakítani, és a nyáron azon dolgoztunk, hogy felgyorsítsuk a kiválasztási folyamatot. John Sorme urat, egy német urat eh, jelöltünk ki a közös vállalkozás élére. Október 6 e Nagyon komoly ipari, technológia és nemzetközi Tapasztalta rendelkezik, és az üzleti szakértelme is megvan ahhoz, hogy sikerre vigye ezt a projektet. Biztos vagyok abban, hogy örömmel fog együtt dolgozni ezzel a szakbizottsággal egy őszintesított párbeszéd keretében, különösen Fusion for Energy-vel szemben állított kívások és feladatok kapcsolatban. Én részemről biztosítom önöket, hogy az én hivatalaim az ellenőrzést, a felülvizsgálatot biztosítják, és az Európai Számövőszék által felvetett pontokkal is foglalkozik. A színenyítási testületben 7-8 72-ből 5 tagot jelölünk mi, de próbáljuk a befolyásunkat itt hatékonyan felhasználni. És a lehető legjobb és minél integráltabb módon próbálunk együttműködni, hogy sikerre vigyük ezt a projektet. Most térjünk rá a kívásokra, az időzítés és a költségek tekintetében. Amikor átvettem ezt a dosszét, akkor láthattuk, hogy 2010-ben elfogadott költségvetési sorokhoz és az idő határokhoz képest bizony módosításokra van szükség. És most egy hiteles, de ugyanakkor realista menetrendet szeretnénk a költségvetés tekintetében évvégére kidolgozni. Az ITER tanács novemberben kapja majd meg ezt a menetrendet, és itt a kiépítési költségeket veszük figyelembe, és minél hamarabb a parlamentet is tájékoztatjuk erről. Az ITER tanács meg fogja vizsgálni az új változtatásokkal kapcsolatos költségeket, és, és realista, szolid elemzésen alapulva fogjuk kijelölni az új költségvetési előrehajzatokat. És ezt az új pénzügyi keretet figyelem, fogjuk venni, és be fogjuk tartani az ezzel kapcsolatos előrehajzatot. A projekt számos kívással kellett ott szembenézze, de most már jó úton járunk, hogy valamennyi kötelezettségvállalási előirányzat tekintetében eleget tegyünk a szerveresoknak de az, hogy vissza jó útra térjük ezt a projektet, ahhoz több időre van szükség, ne, van, nem lehet egyik napra a másikra ezt megvalósítani, de a bizottság kész arra, hogy vezető szerepet játszon, de politikai támogatásra is szükség van ahhoz, hogy sikerre vigyük ezt a projektet. Éppen ezért számítok az önök támogatására is, hogy Fusion for Energy és a fúziós energia sikeré váljon. És akkor most az előnyeiről is beszélnék hiszen az szitár nem csak technikai szempontból komplex, ha az irányítás a költségek szempontjából, hanem ezen kívül az innováció tekintetben nagyon komoly előnyökkel is bír a világra. Ezen is. Különösen a high-tech KKV-k részt vesznek az egyes alkotóelemek kifejlesztésében és elkészítésében nagyon sok offsetet hoztak létre ezen fejlesztésekből, és ezek közül nagyon soknak pozitív hatása van más ipari ágazatokra, a repülőgép technikára, repülőgép gyártása és egyéb ágazatokra. És ezért nagyon messzire ö, nyúl el ennek a pozitív hatása. És nagyon fontos, hogy a nemzetközi know-how cserére is pozitívan hat, és az humán erőforrás fejlesztésre a ö, szakképzettség és a high-tech munkahelyek segítségével. Mára több mint 5 milliárd eurót költöttek erre, és ebből 300 milliót költöttek um, az alkotó, emelek, az alkotó elemek um, high-tech vállalatai által történő elkészítésére. Ezen kívül további 100 millió eurót uh, irányoztak elő az ilyen jellegű vállalatok támogatására, ezért mindenképpen pozitív hatása lesz ennek. A ITER kidolgozásával a Európának uh, privilegizált helyzete lesz azáltal, hogy az első generációs ilyen jellegű erőművet, fúziós energiás erőművet kidolgozhatja. Az eddigi nehézségek ellenére az elnök kéri az előadót, hogy lassabban tartsa meg az előadását. Szeretném elmondani, hogy az eddigi nehézségek ellenére komoly előrelépéseket sikerült elérnünk az ITER helyszínén az elmúlt években. Ki kell emelnünk, hogy az ITER épületének az alapkövét 2015. szeptemberében tették le, és az alkotó elemeket 2017-től tudja majd fogadni. A magas feszültségű transformátor az ITER első nehéz alkotóeleme pedig megérkezett a helyzetre, és ez is szimbolizálja, hogy mennyire összetett kérdéseket vet fel az ITER kezelése a nemzetközi együttműködés keretein belül. Hiszek abban, hogy az egész világ felméri majd, hogy milyen komoly előrelépésekről van itt szó, és levonjuk a tanulságokat. Elnök asszony támogatásával az ITER helyszínére a lehető leghamarabb szeretnék ellátogatni parlamenti delegáció kíséretével, és azt remélem, hogy ott mindenki megtapasztalhatja, hogy az ott dolgozó mérnökök és szakemberek mennyire komolyan dolgoznak Európa jövőjén. Köszönöm a figyelmet. Vielen Dank, Herr Kommissar. Köszönöm az előadást, köszönjük a meghívást. Mi már jártunk ott, 2008-ban, ha jól emlékszem, voltunk ott, és meglákodattuk a projektet, a Költségvetési Ellenőrzési Szakbizottság, és akkor egy nagy lyukat találtunk ott a helyszínen, úgyhogy örülök annak, hogy most már a lyukat valamivel fel is töltötték. Mi nem arról beszélünk, hogy van erre szüksége vagy sem, az EU döntött, úgyhogy ezt mi megtesszük. Minket az érdekel, hogy ezt hogyan teszik. És azért itt aggodalomra adnak okok bizonyos jelek. Novemberben az ITER tanács dönt valamiről. Szeretnék erről többet tudni. Miért biztos abban, hogy az ITER most jobb úton jár, mint korábban? Mindig az a tapasztalatunk, hogy szép amikor az emberek eszmét cserélnek. Aztán két évvel később, pontosabban, hogy az emberek cserélődnek, aztán két évvel később ugyanazok a problémák megint megjelennek, mert nem az emberrel van a probléma, hanem a struktúrával. Strukturális szinten milyen változások vannak? Miért gondolhatjuk azt, hogy mostantól jobb úton járunk? Köszönöm a választ. Úgy gondolom, hogy, hogy két nagy döntést hoztunk. Találkoztunk ugye a vezetőséggel, és sokkal jobban koordináljuk a nemzetközi munkát, ez egy új dolog, a munkamódszerünk megváltozott, és olyan mechanizmusokat hozunk létre, amelyel koordinálni tudjuk a munkát. Első alkalommal találkoztunk a hét ügynökség vezetői tanácsával. Eddig nem volt ilyen koordinált együttműködés a hét ügynökség között és most már mindenki együttműködik. Van egy ilyen exek, exekutív vezetői tanácsunk, egy testületünk, amelyek együttműködnek Tehát látható az, hogy, hogy a munkamódszerünket megváltoztattuk, és egy igazi akciótervet dolgoztunk ki, tehát egyrészt a vezetői struktúrákat tesszük hatékonyabbá, és ezt az üzenetet akarjuk közvetíteni az ITER tanácsnak is, hogy egy új menetrendet határozzon meg, hogy sokkal világosabb legyen most már ez az egész kép, mert új ö, ö, hely, helyzetre van szükség. Sok esetben az IO és az EFORI között nem volt meg a együttműködés, hiányzott, hiányoztak a kapcsolatok, de most már egy nagyon erőteljes vezetői szakértelemmel rendelkezünk. Ugye azelőtt probléma volt, hogy hiányzott a vezetői kapacitás és képesség, készség. Éppen ezért a bizottság is közvetlenül követi azt, hogy hol is volt fejlődés ezen a területen, mik a pozitív fejlemények, bevezettünk új változásokat, változtatásokat operációs szinten is. Jelenleg van egy döntés azzal kapcsolatosan, hogy egy új akciótervet fogunk beterjeszteni és olyan koordinációs mechanizmusokat hozunk létre, amelyek segítik a vezetői testület munkáját. Ezek nagyon pozitív fejlemények. Az ITER tanács november 18-án és 19-én ülésezik. Elő kell készíteni még a, a különböző dátumokat, a menetrendet, és, és akkor majd értékelni tudjuk a vezetői tanács munkáját is, és az új mechanizmusokat is. Természetesen majd a részleteket meg kell nézni, ugye, mert most megvan egyfajta egész, és a részleteket ki kell még dolgozni, meg kell nézni, hogyan is fog ez az egész a jövőben működni. Tehát november 19-e után a parlamentet is új információkkal tudjuk majd ellátni, és akkor egy teljesen új képet fogunk kapni az egész helyzetről. Az optimizmus szép és jó, nem is akarjuk öntől ezt elvenni, sőt, még támogatjuk is ezt. De azért mégiscsak jó lenne, ha azért a konkrét intézkedésekről is szó esne itt, hogy mégis mire alapul ez az optimizmus. Ugye arról beszélt, hogy 6,6 milliárd e- euró elég lesz a jelen pénzügyi, több éves pénzügyi e, keret végéig. Csak kérdés, hogy hogy ha ezt a pénzt elköltik, akkor hol fogunk tartani? Mert azt nem szeretnénk, hogyha még akkor sem tartunk az ott, ahol el akartunk kiútni. Tehát mi, mivel számítan, mire számítanak? További források bevonására lesz a szükség, mert akkor azt is meg kell vitatni. Hogyan látják? Meddig jutnak el a 6 milliárd euróba? Aztán a Fusion for Energy ez, ugye Spanyolország fogadná be, arra volt szó, hogy a spanyol kormány szeptember új helyiségeket kínált föl, az Fusion for Energy ügynökség számára létrejött egy megállapodás, de a 2013-as mentesítési jelentésben kértünk arra vonatkozóan egy jelentést is, hogy az ITER-nél vállalt kötelezettségvállalásoknak eleget tettek-e. Kérdés, hogy ez a jelentés megszületette, és hogy az érintett felek Kína, Kóra, Japán, Oroszország, USA, az EU hogyan teljesítette a vállalásokat, illetve az Európai Bizottság is hogyan járta. járt el. Aztán sajnáltal láttuk, hogy hét tag összesen 2,2 millió euró értékben késedelmesen fizette be a tagdíjat. Hát az össz költségek tekintetében nem egy magas összegről beszélünk, de kérdés, hogy a bizottság mit tett, hogy ezeket behaltsa ezeket az összegeket. Illetve egy kérdés, hogy később is sor került ilyen késedelmes fizetésekre. Aztán sajnáltuk azt is, hogy az igazgató tanács tagjainak különetrajzai nem minden esetben érhető el a honlapon. Aztán szerdán 2016 költségvetésére fogunk szavazni, és van egy-két olyan kitétel pont, például a 20-as pontban, ahol nagyobb átláthatóságot követelünk az Európai Unió finanszírozási részével kapcsolatban, és itt egy különleges elszámoltatási mechanizmus kérünk számon, hiszen azt szeretnénk tudni, hogy a forrásokkal konkrétan mi történik. Mégiscsak jó lenne, hogyha ezzel kapcsolatban mi konkrétabb tájékoztatást kaphatnánk. Előre is köszönöm a válaszát. Oh, Mindenek előtt az egyértelmű, hogy amint az új akciótervet az új összegekkel az ITER tanácsa elé eh, felvezetik, akkor onnantól, tehát kevesebb, mint egy évre lesz szükség, mert lesz ütemterv és költségterv. De erről egy teljes körű vitát kell tartani az összes érintett féllel, ami biztos, hogy elég hosszú lesz, hosszadalmas vitát várunk, és az összes részletről tájékoztatunk mindenkit. Ami az átláthatóságot illeti, én támogatom, hogy a lehető legmagasabb szinten legyen az átláthatóság. Ezzel semmi probléma nincs. A pénzügyi szabályzatot és a megfelelő szabályokat betartjuk, és az átláthatóság elvét tiszteletben tartjuk. Ami a helyszínt illeti, erre is rákérdezett. Igaz az, hogy 2015 márciusában az F4I-nek egy új állandó helyszínt kínáltak fel. Jelenleg folynak a munkák, technikai munkák, és azt akarják biztosítani, hogy a célnak megfelelő munkateret tudnak biztosítani, ezzel az aggodalommal már eddig is foglalkoztunk. Egyelőre két párhuzamos eljárás folyik. Egyrészt az épületet úgy kell kialakítani, hogy megfelelő területet tudjunk biztosítani, de az épületekkel néha rendkívül nehéz adminisztratív problémák felmerülnek, közben pedig azt kell biztosítani, hogy jobban integrálják ezeket a tevékenységeket az ITER tevékenységébe. Az új igazgatónak kell ezen szervezet vagy felépítés fényében dönteni arról, hogy mikor lehet áthelyezni személyeket az új barcelonai épületbe. Tehát először az átszervezést koncepcionálják, és utána fogják eldönteni, hogy a pályázatból kit választanak ki, és az új igazgatónak kell erről dönteni, de itt tehát különböző dolgok vannak. Egyrészt az épület átalakítása, és megnézzük, hogy a személyzetet hogyan lehet az új szervezetnek megfelelően átcsoportosítani, és nagyobb együttműködést szeretnénk a két testület között. Ez a múltban probléma volt, nem volt megfelelő a koordináció, az együttműködés, emiatt is voltak késedelmek és többletköltségek. többletköltségek. A 2014-es előadónak adom meg a szót. Thank you, Chair. Commissioner, thank you very much. Köszönöm szépen, elnök asszony, köszönöm szépen, biztos úr, a beszámolóját, és elsősorban az optimizmusát. Hogyha elolvassuk az akcióterv első részét, mármint az új igazgató akciótervének a első részét, akkor azt látjuk, hogy az elmúlt években nagyon-nagyon sok probléma volt. Nagyon sok probléma. Az akcióterv egy nagy változtatás jelent az adminisztráció és a vezetés szintjén. Ez egy hatalmas változás. Minden megváltozik. Ugye ön elmondta, hogy hogy már az igazgatói tanács működik. Ugye kaptunk néhány példát a projektről, de szeretném tudni az ön értékelését a, az akcióterv megvalósítása ö, szempontjából. Ugye ezt márciusban ö, terjesztették elő, 12 hónapjuk van, hogy ö, ugye elindítsák. Mi az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 And regarding the most important thing, the plan that we are waiting uh, uh, in, in November, uh, it will... Várunk, uh, ahogy említette, novemberben ki meg lesz ez a terv. terv ezt uh, már megbeszélték a partnerekkel, vagy nekik még el kell fogadniuk, és majd akkor uh, kezdődik a valódi munka. Tehát mennyi időre kell mennyi idő kell ahhoz, hogy ez a novemberi akcióterv el is induljon és működjön? Mikor lesznek konkrét cselekmények? Köszönöm. Let's see. Nos, nézzük. Ami az akciótervet illeti, Bigó úr, az igazgató akciótervét illeti, Hogy önök is tudják, Tehát ez egy a fontos akciótervről van szó. Mert van egy akcióterv az EFORI belül is. Tehát most egy új vezetés van az EFORIN belül is. Hát majd meglátjuk azt, hogy az új csapat hogyan is fog dolgozni. Nagy változások vannak. Tehát új vezetés van, új változások vannak, hát természetesen időre van szükség, hogy meglássuk, hogy hogyan fog mindez működni. Mindenképpen jobban in, kell integrálni a szervezetet a hét helyi ügynökséggel. Ugye vannak pénzügyi változások is. Tehát ugye nagyon sok a változás, jobb változások vannak, és ezt majd a tanácsnak be fogják mutatni. Most, hogy hogyan fognak, fog a tanács reagálni, hát ugye én körülbelül egy éves vitára számítok, tehát az akcióterv beterjesztése, elfogadása után kb. egy éves vita lesz. Én nagyon optimista vagyok, és majd meglátjuk a, a jövőt. Lesz egy új munkaterv, egy új munkamenet, és az Európai Parlament is meg fogja kapni az összes projekttel kapcsolatos információt, és drasztikus változások lesznek. Tehát már mindenki elmondta, hogy mi volt a helyzet a múltban. Nem várható el, és én, én sem várom azt, hogy 30, hogy három hónapon belül minden megváltozik. Bigó úr nagyon tapasztalt ember, jó képességei vannak, de hát három hónap alatt nem lehet mindent megváltoztatni, és természetesen elemezni kell, értékelni kell az akciótervet, a parlament minden információt meg fog kapni, nem lesz könnyű a dolog, de én optimista vagyok, hogy az első alkalommal fogjuk a kritikus szemmel nézni a realitásokat, nem akarjuk a dolgokat elrejteni. Nagyon magas szintű politikai vitára is sor kerül minden szinten, az Európai Parlamenten is, aztán az egy, Egyesült Államokkal, Ázsiában mindenkivel tárgyalni kell, ez, ezek nagy változások, hónapokra lesz szükség. A különböző struktúrákat operatívek ki kell tenni, az ügynökségekkel kell tárgyalni. Én optimista vagyok a jövőt illetően, mert jelenleg tudjuk, hogy hol vannak a problémák, és most már döntöttünk arról, hogy minden problémával foglalkozunk. És bízom benne, hogy megvan az elemzés, Tudjuk, hogy hol vannak a hiányosságok, mik a problémák. Például a látogatás során is látjuk a konkrét problémákat, hogy látjuk azt, hogy hol vannak késések, hol volt előrehaladás, hol volt fejlődés. Tehát én összességében nagyon pozitív vagyok. Vannak jó példák, azzal kapcsolatosan is, ami a múltban történt, de a jövőre vonatkozólag szintén. Én nem vagyok nagyon optimista, de nagyon pessimista sem. Én azt hiszem, hogy reálisan látom a helyzetet. That was promised to us two times before. Ezt már kétszer megígérték nekünk korábban is. De én most új vagyok ebben a pozícióban. És én nagyon komolyan vettem ezeket a feladatokat, amikor Juncker elnök úr azt mondta, hogy ez a, ez a dossz, ez én ezt mondtam, nekem kívásra van szükségem, és tudtam, hogy ez az ITER komoly kívást fog jelenteni, hiszen nagyon komoly panaszokat jelentettek a parlament részéről és amelyek nem csekély mértékűek. Most pedig Soltes kolléga kapja meg azt. Köszönöm szépen, elnök asszony! Az Európai Szembevőszék nagyon komoly fenntartásokat aggályokat fogalmazott meg a projekt jövőjével végrehajtásával kapcsolatban. Nagyon jelentős költségvetési vonzata van ennek a projektnek. 2006-2013 még há, több mint háromszor emelték a költségvetési előirányzatokat úgy gondolom, kicsit szkeptikusak lehetünk azzal kapcsolatban, és nem csak azzal kapcsolatban, hogy is állított a költségvetése, hanem azzal kapcsolatban is, hogy a tervezési szakasz hogyan alakul. Úgy gondolom, hogy némileg problematikus az, hogy minden egy személyen alapul az igazgatóra. Most egy új igazgatónk van, reméljük, hogy eh, javulni fognak a dolgok. De kérdés, hogy milyen garancia van arra, a biztos úr, a bizottság milyen garanciát tud nyújtani arra vonatkozóan, hogy az új cselekvési terv realisztikusabb lesz, mint az eddigi célkitűzések. Mi, hogy gondolja, mi, mit tud mondani nekünk ahhoz, hogy biztosak lehessünk abban, hogy nem csak optimisták, hanem realisták is? Biztos úr, kérjük a választ. A bizottság részéről mi is elemezni fogjuk a cselekvési tervet. Ez az első feladat az, hogy minél hamarabb ezt megvizsgáljuk, és a végleges verzió akkor az ITER tanács elé jusson, és mi is elemezni ezt. Bigó úrtól, amit az új igazgató, amit újra és újra kérek, kérdezek, az az, hogy, hogy legyen realista. A, a lehető legösszetettebb elemzését kell elvégezni annak, hogy most hogy, hol is állunk, melyek a problémák. Igaz, hogy ez egy nagyon összetett projekt. Ez nem egyszerűen, mintha egy gátat építenénk, azt tudjuk, hogy milyen mérnöki feladat, milyen költségekkel jár. Nem, itt ez ennél összetettebb a különböző alkotó elemek ugye teljesen újak, innovatív alkotóelemekből épül ez föl, nincsen tapasztalatunk, minden egyes alkotóelemenek a projektnek önmagában is nagyon összetelt. Másrésztről jelenleg a projekt érettségi szintje úgy kb. a 70%-at éri el, ami azért nagyon biztató és pozitív. Tehát a, most a projekt terv most már 70%-ot elért, most már látjuk, hogy mielőtt állunk, mi lesz a, a jövő célja. Amikor Bigor igazgató óra, beszéltem, az volt rögtön az első, hogy szeretnénk egyértelmű, világos képet kapni arról, hogy hol állunk a parlament felé, és ezt szeretnénk bemutatni. Én bízom abban, hogy Bigóra egy olyan cselekvési tervet fog kidolgozni, amely egy valós, reális menetrendet állít fel, nagyon pontos becsléseket ad majd a költségvonzatról is, Természetesen senki sem szere, szeretné ezt az új képet látni, mert az eredeti költségvetést preferálná mindenki, de az nem kielégető, és a, és a jövőben további forrásokra van szükség. Európai szinten 2020-ig nem lesznek komoly problémák, egyet tudunk élni a jelenlegi késedemek és problémákat a jelen több éves pénzügyi keret keretein belül. 2020 után új vita nyílik majd, de majd találjuk a csekkosi tervet, akkor majd tudunk erről sütatni, és a a hatóság majd meghozza a döntéseit. De én bízom abban, de természetesen megértem, hogy bizalmatlan az Európai Parlament, hiszen eddig nagyon komoly problémák merültek fel, évről évre a költségvetés komoly problémákat vetett fel. De a megfelelő változtatásokat eszközöltük, vagy ezt kívánjuk most eszközölni, és az ITA projekt felügyeletét is újra elemzi a bizottság, hogy mindenképpen eredményes és hatékony megvalósításra kerüljön Sele projekt keretén belül. És ezeket az erőfeszítéseket a jövőben is fel fogjuk tartani, elsősorban azáltal, hogy aktívan részt veszünk az ITER irányítási struktúrájában, és felügyeljük a Fusion for Energy számára felállított kötelezettségvállalások és a projekt végrehajtásának a végrehajt, projekt végrehajtásának a felügyelete is megtörténik. Mi ezeket az erőfeszítéseket fenn fogjuk tartani a felügyelet és a monitoring tekintetében az ételrel kapcsolatban. Az energiával foglalkozó főigazgatóság, és én magam is részt veszünk ebben a folyamatban, és teljes mértékben jövőben is részt veszünk ebben. Korábban az illetékesség, a felelősség megosztott, ezt is bonyolította a dolgokat, de most már egyértelmű eltekintetben is a kép. Egy, egy ilyen projektmenedzsésvel kapcsolatban fontos, hogy most már világos a helyzet, nagyon komolyan vettük ezt a projektet, és és az irányításban nagyon komoly aktív szerepet szeretnénk játszani, és monitorozni kívánjuk a végrehajtás valamennyi lépését a Fusion for Energy tekintetében és szeretnénk, hogy egy optimális időkereten belül valósulna ez meg. Tehát a bizottság ebben aktívan részt vesz ebben a monitorozási felügyeleti folyamat. Nyilvánvalóan az ügynökségektől is függ vannak szabályok, amelyek meghatározzák az ő tevékenységüket, de mi is a saját szerepünket, feladatunkat nagyon komolyan vesszük és fogjuk is venni, hogy a cselekvési tervben megfogalmazott kompromisszumoknak eleget tudjunk tenni. Kolléga úr. Uh, uh, köszönöm, elnök asszony, köszönöm biztos úr az előadását. A múltban a parlament nagyon türelmes volt, rendkívül türelmes, látván, hogy mennyire lassan voltak érzékelhetőek az ITER eredményei, és a költségvetések kapcsolatban is türelmesek voltunk. Éveken keresztül a parlament hajlandó volt beleegyezni, hogy finanszírozzuk az ITER-t, és még többlet finanszírozásba is beleegyeztünk, hogyha az elmúlt éveket megnézzük, akkor rendkívül türelmesek voltunk az iterrel. És támogattuk a költségvetést is, ahogy már mondtam, de úgy tűnik, hogy nem minden tagállam támogatta ennyire a projektet. És az elnök asszony is elmondta egy kérdésben, hogy 2013-ban hét tagállam késedelmesen fizette be a hozzájárulását az ITER-nek, és ez persze nem tett jót a projektnek. Tehát az elnök asszony kérdésén túlmenően szeretném tudni, hogy van-e lehetősége a Költségvetési Ellenőrző Szakbizottságnak arra, hogy rendszeresen értesítsenek minket arról, hogy a tagállamok befizetésével mi a helyzet. Jó lenne ez nekünk, hogy így is ellenőrizhessük az ITER előrelépését és a költségvetési tárgyalásokban, és segítség lenne a tanácssal. A második kérdésem az FC-vel kapcsolatos. Nem vagyok biztos ebben, de én úgy értem, hogy amikor az FC finanszírozásáról beszéltünk, akkor különböző tételekből, a Horizon 2020-ból és a CEF-ből is vettek el pénzeket, de az ITER-től is és úgy tudom, hogy akkoriban biztos úr vállalta, hogy az ITER-től elvett összességét, összegét aztán mégiscsak visszatérítik az ITER költségvetésébe. A kérdésem az, hogy ez a fogadalma áll-e még? De... Nos. Tudom, hogy 2013-ban az Európai Parlament kérte, hogy az összes tagállam hozzájárulásáról tájékoztatást természetbeni hozzájárulást kért a parlament, ami a közös vállalkozást illeti, ez nem egy PPP, tehát természetbeni hozzájárulást az érintett ágazatból nem tudunk értékelni a fúziós energiás projektben az európai tagállamok és az Euratom az Euratom hozzájárulása 81,3% és 18%-ban az ITER finanszírozza, és más finanszírozási források is vannak. Természetbeni hozzájárulás nincsen fúziós energiában, Spanyolország a befogadó országként hozzájárul az ITER finanszírozásához. Azt kéri, hogy nagyobb legyen az átláthatóság. Azt gondolom, hogy az együttműködés a szakbizottság és az én személyem között kiváló, úgyhogy azt gondolom, hogy azt biztosítatom, hogy a lehető legtöbb információt átadjuk majd a részletekről. EFSI. Az EFSI nem finanszírozhatja az ITER-t, e és igaz, hogy 500 millió eurót átcsoportosítottak az EFSI-nek, de 2020-ra ez visszakerül az ITER-hez. Tehát visszakapja az ITER, de nem holnap. Elnök, nagyra értékeljük az ön ajánlátát az együttműködésre. Bár jelenleg szeretnénk tudni, hogy van-e bármilyen késedelem a befizetésekkel. Én magam nem tudom, de a, a munkatársaimnál ezt ellenőrizzük, úgyhogy én magam nem tudok erről, de nem tudok arról, hogy komoly befizetési késedelmek lennének, de ellenőrzöm és visszatérek az információval. Hogyha komoly késedelem lenne, akkor valószínű, hogy már tájékoztattak volna róla. Mi is úgy gondoljuk valóban. Szavárma kolléga. Mr. Commissioner. Köszönöm. Biztos úr, azt gondolom, hogy rendkívüli módon értékeljük az ön lelkesedését és elszántságát. Nincsen kérdésem, de lenne egy észrevételem. Azt remélem, hogy ön ezt figyelembe veszi a következő 12 hónapban. Arra vonatkozóan, hogy az új igazgatóságnak időre van szüksége, ezt ön mondta. Nem túl sok időre, de elég időre van szüksége. A régi világban erre a metafora egy pókháló, egy óriási pókháló lett volna, nem is még a pók sem mindig tudja, hogy mekkora hálót szőtt, és hány rétege van annak a pókhálónak. Sokan itt a teremben ismerik a Matrix filmjét, és hát szerintem az ITER kicsit olyan, mint a Matrix. És ezzel azt akarom mondani, hogy annak ellenére, hogy Tudjuk, hogy ön mennyire őszintén meg akarja oldani a problémákat. Az észrevételem a következő. Képzeljük el egy év múlva, két év múlva, és amikor már részletesen megismerem az anyagot, akkor beleszédülök ebbe. Én biztos, hogy nem szeretnék az ön helyében lenni. Annyi szintje van és rétege ennek a projektnek. Jelenleg több mint 50 nyílt szóbeli ajánlás, és van, amelyik még csak köszönő viszonyban sincs egymással, ezért beszéltem a Matrixról, és vannak rendkívül fontos, alapvető ajánlások már 2010-ből, hogyha az ITER folytatja a tevékenységét egy évig, majd még egy évig. Én azt remélem, hogy ön lesz annyira bátor addigra, hogyha erre szükség van, hogy ha elérkezünk arra a pontra, és nem mondom, hogy ez feltétlenül megtörténik, és remélem, hogy nem, akkor én önnek nagyon sok bátorságot kívánok ahhoz, hogy lefújja ezt a meccset adott esetben. A mentesítések kapcsolatban mindig kritikusak leszünk, de hogyha egyre romlik a helyzet, esetleg, akkor hát a Matrixnak volt talán folytatása, de hát az ITER filmjének nem lesz nagyon sok folytatása. Ez nem mehet így a végtelenségig. Köszönöm. Two things. Um, Két dolgot szeretnék mondani. Az igaz, hogy hogy az új vezetői struktúrának a megvalósításához idő kell. Nem sok idő, de ugyanis a változásokat nap mint nap meg kell valósítani, de én nagyon komolyan veszem az ajánlásokat a mentesítésekben, itt nem csak az elkövetkezendő 12 hónapról, egy évről van szó. Mindent nagyon komolyan veszünk, elemezzük a megvaló, az akcióterv, vagy cselekvési terv megvalósításának a különböző elemeit minden nap, nap mint nap, és minden alkalommal a múlt jó tapasztalatait figyelembe véve, a tapasztalatokat figyelembe véve javítunk minden nap a terv elemein. És az, az igazgató tanács is jelentős erőfeszítéseket tesz. Az Európai Bizottság is elkötelezett nap mint nap egy téma mellett, tehát nem mondhatom azt, hogy ez így nem működik, tehát rúgjuk fel az egészet. Ez egy csodálatos projekt. Hogy ö, ha sikerül, akkor ez sokkal jobb energiapolitikát jelent majd a jövőnek. A különböző vállalatok, a technológiát fejlesztenek, fejleszthetnek. Ez egy csodálatos lehetőség. Ugye egy ilyen típusú struktúra annyi ügynökséggel, amelyeknek együtt kell működniük, hozzájárulhatnak ehhez az egész energiafejlesztéshez. Persze ez bonyolult, de egyszerűsíteni kell a helyzeten, és meg kell értetni, hogy miről van szó a vezetői struktúrákat, és könnyíteni kell. Ott vannak a privát cégek, aztán ott vannak a részvényesek, a projektekkel kapcsolatos eredmények hatalmasak lehetnek. Ez egy áttörés lehet természetesen az energiabiztonság mindenki számára biztosítva lehet a jövőben. Ez lehetővé teszi az gazdaságaink fejlődését a jövőben. Ez egy új technológia, amelyben Európa vezető szerepet játszik. Vannak olyan technológiák, amelyekben nem vezető szerepet játszik Európa, de ebben igen. Ott vannak a regionális költségek, a regionális ütemtervek is. Számunkra a Költségvetés Ellenőrzési Bizottság egy nagyon-nagyon fontos eszköz, és a bizottság minden intézménnyel együtt akar működni. Természetesen az elkövetkezendő években is döntésekre van szükség. Nagyon nehéz természetesen. Mi, mint a befogadó ország, elkötelezettek vagyunk, felelősek vagyunk, de természetesen finanszírozni kell ezt a projektet. Ugye azt mondta, hogy ez egy olyan, mint egy pókháló, vagy Matrix, mindegy, mindenképpen nagyon bonyolult, szofisztikált dologról van szó, projektről van szó, viszont én ezt le akarom egyszerűsíteni. Hogyha egyszerűbb lesz, akkor érthetőbb lesz, hatékonyabb lesz, ugyanis tény, tényleg nagyon nehéz megérteni, hogy mennyire bonyolultan működik ez a projekt. minden időponttal kapcsolatos problémát is elemezni kell, a különböző közbeszerzéssel kapcsolatos mm, projekteket szintén integrálni kell a különböző többi projekt, létező projektbe, különböző fejezetek vannak, nagyon bonyolultá teszi mindez a projekt működését, ezért le kell egyszerűsíteni, a látogatás a helyszínen is fontos lehet, és hogyha meglátogatják majd a helyszínt, akkor látják majd önök is, sokkal nagyobb bizalommal lesznek a projekt iránt. Mert mindenki elkötelezett. Nagyon röviden még én nem arról akartam beszélni, ugye ezt az egészet ugye rúgjuk fel, én nem beszéltem a tudományos elemekről sem, tudományos megközelítésről. Tudományos szempontból ez tényleg fantasztikus. Nos, válasz. Én új vagyok a, ezen a poszton, én nekem sem tetszik, hogy eddig hogy működik ez az egész, hogy, hogy eddig hogy működött ez az egész. Éppen ezért támogatom a változtatásokat. És azt várom, hogy, és tudom, hogy olyan embereket választatunk ki, akik jó képességekkel rendelkeznek, megfelelőek, olyan személyek, akik megfelelők ezeken a posztokon, megvan a képességük, hogy megoldják a problémákat, akik képesek a párbeszédre, a legfőbb vezetőkkel is, jók a személyes kapcsolataik, és ezek nagyon fontos elemek. Mert ha jó a párbeszéd, akkor a struktúra, az építmény igenis működhet. Én teljes mértékben osztom a gondjaikat, nevezetesen. Ugye ez egy nagyon nagy kihívás ez a projekt, de hogyha működik, ennek nagyon, nagyon nagy haszna lesz. mivel ön is tagja volt már ennek a bizottságnak régebben, tehát tudja a gondjainkat. Köszönöm szépen, elnök asszony, biztos úr, hogy erről az, ezzel az összetett projekttel kapcsolatban nagyon sok dolog sikerült félre, hát ez egyértelműen 6,6 milliárdra nőtt, hogy az összeg folyamatosan nőnek a költségek, a tagok hozzájárulásai késlekedve érkeznek. A Költségvetés Ellenőrzési Szakbizottság tagjai már régóta foglalkoznak ezzel a témával, én az ITRE-t képvisem. Én osztozom a biztos úr optimizmusában több okból kifolyólag is. Egyfelől azért, mert meggyőződésem, hogy egy új vezetői testülete segítségével itt jótra lehet érteni a projektet. A gazdaságban, az iparban, a, a pénzügyi piacban, a piacon általában az szokott lenni a kudarc oka, hogy a különböző szintek, a vezetés, a menedzsment különböző szintjei nem integráltan együtt lépnek fel. És most ugye új uh, szereplők jelennek meg a vezető testületben, akik képesek arra, hogy integrálják a különböző szempontokat, az üzleti szempontokat is integrálják, és éppen ez győz meg engem arról, hogy most ez új lendületet kaphat, és hogy novemberben egy új cselekvési terv is az asztalra kerül, egy új költségtervezete, egy új menetrende. Ezzel kapcsolatban én azt ajánlanám, hogy, hogy ezzel az új cselekvési tervvel, az új elképzelésekkel fog, összehangoltan foglalkozzunk. A monitorunkról már beszélt ön, hogy a bizottság fogja látni ezt a feladatot, de egyeztessen ezzel a bizottsággal és a Költségvetés Ellenzési Szakbizottsága, hogy ezt a bizalmatlanságot végre le tudjuk bontani, és együtt tudjunk működni. Aztán van még néhány olyan tényező, amely nagyon fontos számomra. Ön is említette azt, hogy a növekedés, a foglalkoztatás reménye a a beruházásokhoz költött 3 milliárd eurónak köszönhetően, illetve a kutatás és a high-tech területén eh, eszközölendő beruházások mind arra adnak reményt, hogy új munkahelyeket teremtünk majd Európában. És ezen kívül az energiaelletes biztonsága is nagyon fontos Európában. Arról is beszéltünk, hogy itt új technológiák kerülnek kidolgozásra. És ezen a területen Európa vezető szerepet játszik nyilvánvalóan igen, vezető szerepet tölt be, és vezető szerepet tölt, be egy új technológia kidolgozása során, és ahogy az Egyesült Államok a fracking területén nagyon sok milliárdot költöttek egy technológia kidolgozására, és jelenleg a, a földgáz és a kőolaj termelés tekintetében élen járnak azért, mert kifizetődött az, amit befektettek. Hát ennek a projektnek hihetetlen technológia hozadéka lesz, ha beindul, és ez biztosítatja az európai energiállátás biztonságát, ami mindannyiunk számára egy nagyon fontos és felülrendelt cél. Biztos úr? Mindenképpen az előnyek, a hasznok, a, a munkahelyek, és energiállátás tekintetében ezek az előnyök már most is kezdenek jelentkezni, de említett valami nagyon fontos dolgot, ez pedig az Európai Parlament bevonása a projekt eh, működtetésébe. Egy valamit egyértelművé vált. Amikor az új pénzügyi tervről beszélünk, az Európai Parlament hozzájárulásod kell, hogy majd adja. Ebbe bele kell majd egyezés. Ahhoz, hogy az Európai Parlament támogatását megkapjuk, fontos, hogy bevonjuk az Európai Parlamentet, és hogy átláthatóak legyünk, és tájékoztassuk az Európai Parlamentet. Én nagyon is készen állok erre, hogy ezt a folyamatot segítsem, és minél komolyabb tájékoztatást nyújtsak. Fontos van a függetlenség is, de monitoroznunk kell ezeket a folyamatokat ott, ahol felelősséggel tartozunk a projekt szervezésének tekintetében, és biztosítani kívánjuk azt is, hogy a kötelezettségvállalásoknak eleget tegyünk, de tudjuk, hogy az Európa Parlamentet ebbe be kell vonni, illetve tájékoztatni kell. november 19-e után hozzáférhetővé vál majd a cselekvési terv, és onnantól kezdve még több információval tudunk szolgálni, minél több, a lehető legtöbb információt kívánjuk majd önök közt eljutatni. Jonas Swinberg ú, a közös vállalkozás új igazgatója, kívánatosan, hogy eljöjjön a szakbizottsághoz, és akkor az kiváló alkalmat kínálna arra, hogy nyílt párbeszédet folytassanak vele, arról vonatkozóan, hogyan kívánják végrehajtani a szervezetben hozott döntéseket. Én úgy gondolom, hogy ennek a bizottságnak az elnöke is nagyon érdekelt ebben, és, és egy vezető testület, egy új vezető testület is nagyon érdekelt ebben, hiszen a parlamenti ajánlásoknak eleget kell tennük, vagy figyelembe kell vennük, és és ezért jó lenne, hogyha jelen lenne egy érintett itt a parlamentben is. De mielőtt ezt a párbeszédet lefolytatjuk, jó lenne, ha már a 2013-as ajánlások tekintetében előrelépést érnénk el. Én ezzel kapcsolatban nagyon pozitív vagyok. A kiválasztási bizottság tagjaként, amikor a közös vállalkozás élére kerestünk új igazgatót, láttam azt, hogy John Szolgan úr egyértelműen tisztán látja azt, hogy a parlament szorosan a parlamentet szorosan be kell vonni a Fusion for Energy irányításába, és ezt is várom tőle, és remélem, hogy bár nagyon bonyolult és összetett feladatok előtt állunk, de nagyon remélem, hogy hogy talán közös megállapodásra, megértésre tudunk jutni. Igen, hogy erre sor kell, akkor valóban nagyon nyílt párbeszédre kerül majd sor. Igen, az és alattában biztos vagyok. De nagyon könnyű lesz az új igazgató úr is ebben de elnézést kérek, itt van, akik már nagyon régóta itt vannak, és szót kérnek. Köszönöm, elnök asszony. Köszönöm a biztos írnak, biztos úrnak is ezen tájékoztatást. Valóban ez egy rendkívül összetett projekt, elég nagy a ködösítés ezzel kapcsolatban, tehát ami a pénzügyi hozzájárulást illeti, a természetbeni támogatás az egyes országoktól, láthatjuk, hogy komoly nehézséget okoz ez a projektben. Ön rendkívül optimista az ITER jövőjével kapcsolatban, én sokkal kevésbé. A bizottsággal és a parlamenttel közösen elutaztunk a helyszínre, és azt gondolom, hogy gigászi projektet indítottunk útjára, úgy, hogy tudományos szempontból nincsen meg az összes válaszunk is. Ez az oka annak, hogy a költségvetés rendkívüli módon megnőtt, mert útközben változtattunk irányt. Most ön azt mondja nekünk, hogy megváltozott a vezetőség. Vigó úr, Vigórót én régóta ismerem, az Atomenergia Tanácsnál dolgozott, korábban egy japán volt róla, és ugyanezt mondtuk, legyen, de nekem a következő a kérdésem, ami a finanszírozást illeti. Ami az Egyesült Államok finanszírozását illeti, ott egyre több kérdést vetnek fel, azzal kapcsolatban, hogy azt mondják, hogy hát túlságosan nem akarjuk mi már finanszírozni az ITER-t. E Nézzük meg akkor az oroszok hozzájárulását, és a japánok természetbeni hozzájárulását. Fukushima után leállították, azt mondták, hogy késedelmek lesznek bizonyos ITER alkotóelemek gyártásával kapcsolatban. Erről önök mit tudnak? És lenne még egy kérdésem azzal kapcsolatban, hogy egyszerűen mennyire kivitelezhető az ITER, ami magának a generátornak az legyártásának a problémáit illeti. Vannak-e erre vonatkozóan tudományos részletek? Mert vannak olyan technológiai hézagok, amire még nincsen válaszunk. Tehát talán indokolt lenne szakértői csoportot létrehozni amerikai, francia, japán szakértőkkel, hogy pontosabban lássuk, hogy a projekt kivitelezhető-e. Az imént hallottam a jövőre vonatkozó kérdéseket. Én tudósként magának a projektnek a kivitelezhetőségével kapcsolatban is kérdéseket teszek fel. Ön támogatná -e azt, hogy szakértői csoport hozzunk létre azért, hogy többet tudjunk arról, hogy egyáltalán kivitelezhető-e ez egyáltalán. Elnök biztos úr, a legfontosabb, a legbonyolultabb kérdések mindig az ülés végén jönnek, amikor már a végészhez értünk az ülésnek. Két kérdés merült fel, az egyik az Egyesült Államok, a másik pedig a tudományos kivitelezhetőség. A bizottság nagyon jól tudja, hogy az Egyesült Államokban a szenátusban és az alsóházban tárgyalások folynak az ITER finanszírozásáról. Az Egyesült Államok teljes mértékben garantálja, garantálta az elmúlt években az ITER finanszírozását, a projekt megfelelő változtatásait is finanszírozták, és ami a következő év költségvetését illeti, azt még nem zárták le. Én azt várom, hogy idén ugyanúgy fogják a finanszírozást biztosítani, mint korábban, de erről még folynak a tárgyalások. Másrésztről, ami a projekt kivitelezhetőségét illeti, erről az ITER kezdetén tárgyaltak, nem pedig a közepén tárgyalunk. Nekem az a felelősségem, hogy onnantól, hogy elindult ez a projekt, biztosítsam azt, hogy megfelelően hajtják végre. Nagyon őszinte leszek önnel. Én eddig a projekt igazgatási kérdéseivel foglalkoztam, nem a tudományossal. A jövőben majd arra is koncentrálni fogok. De eddig új igazgatási struktúrát alakítottunk ki, és az volt a prioritásom, hogy a szakbizottság ajánlásait végrehajthassuk, hogy jobban működjön a projekt, és hogyha a parlamenttel majd oda látogatok, utána a tudományos kérdéssel is fogok foglalkozni. Egyelőre az adminisztrátorokkal dolgozunk együtt, és próbáljuk növelni a teljesítményt azért, hogy az adófizetők pénzét jobban használják fel. A nagy kérdés az, hogy ez kivitelezhető-e vagy sem. Én most nem ezzel foglalkozom, ez egy rendkívül fontos projekt. Én mindig optimista vagyok. Legyen szó erről a projektről, szénlekötésről, más technológiai áttörésről. Mindig azt gondolom, hogy nekünk elszántnak kell lennünk az ilyen jellegű projektekben és a finanszírozásában. És egy projekt közepén, amikor már nagyon sok komoly új innováció volt körül területeken, ez nem csak egy fontos projekt. Az európai vállalatok új technológiát dolgoznak ki, és ez egy teljesen egyedülálló projekt kivitelezhető, vagy nem. Én eddig nem ezzel foglalkoztam, hanem azzal, hogy operatív, működőképes legyen a projekt, megfelelő legyen az ütemterv, reális legyen a költség, tervezet, és hogy a tervezettől ne térjünk el. A múltban sokat foglalkoztam miniszterként beruházásokkal, és azt gondolom, hogy rendkívül fontos, hogy mindig is jelen legyünk, és eleget tegyünk a vállalásainknak. Tehát ezt tettem eddig az administratív résszel, és most már a tudományosra is rátérek, de mivel én magam nem tudós vagyok, én elég alacsony szinten kezdem. Kevés a tapasztalatom ezzel kapcsolatban. Fúzió technológiával kapcsolatban nem vagyok igazán tapasztalt, be kell, hogy valljam. Et concernant le Japon, és ami a japán helyzetet illeti, Japán befizeti a hozzájárulását. Japán természetben mi támogatást nyújt. Tehát akkor a természetbeni hozzájárulásról van szó. Nos, mindenki tartja a vállalt hozzájárulásokat. Én ezt hallottam, de átláthatóak leszünk az elnökasszonyjal is, és a hozzájárulás helyzetéről még további visszajelzést fogunk adni. Eh, Köszönöm szépen, biztos úr. Köszönöm, hogy ilyen erőteljesen kiállt amellett, hogy a menedzsment, a vezetési struktúra módosuljon és jó útra lépjen. Köszönet illetően a cselekvési tervért is, és nagyon örülök annak az ajánlatnak és hogy egy szakbizottsági küldöttség Kadarasba utazza. Én ennek a szakbizottságnak egykor társ elnöke voltam, és akkoriban a költségvetési ellenőrző bizottság illetékes is volt ebben a kérdés, és nagyon sok mindent tanultunk, akkor Kressler asszony is elmondta, hogy hát akkor inkább egy lyukból állt ez a projekt, hát 7 év telt el azóta, most már biztos, hogy többet látnánk a helyszínen ennél a lyuknál. A bevezetőjében arról beszélt a biztos úr, hogy, hogy jelen leg és 2017-ig tulajdonképpen nem várhatók nagyobb változások, a költségeket addig kézben tudjuk tartani, de ami nem kizárható, eddig az időpontig sem az, az, hogy időbeli késedelmekre kell számítanunk, és előfordulhat, hogy új források bevonására ez szükség lesz. Kérdezném, hogy vannak-e ezzel kapcsolatban már konkrétumok, hogy milyen összegekről beszélünk is itt vagy nagyon óvatos kíván lenni, és azt mondja, hogy nem majd 2020 után lehet, hogy esetlegesen még további források bevonására lesz szükség. Ez volt az első kérdésem. A második kérdésem arra vonatkozik, hogy említette a biztos úr, hogy az ITER milyen óriási mértékben tud hozzájárulni majd a, az energiamix kialakítását, az energiállátás biztonságának biztosítását. Én úgy emlékszem, hogy 2008-ban azt hangzott, hogy az első kísérleti reaktor, amely kísérleti alapon energiát szolgáltatott, mondjuk egy pár percig, de hát mégiscsak első kísérleti energiatermelések kerül sor, hogy, hogy az a 2050-ben számolhatok, és a kereskedelmi szinten működő reaktor kiépítése 2080-ra van tervezve, ha jól emlékszem. Tehát jelen körülmények tükrében szeretnék rákérdezni, hogy továbbra is ezek a határidők az érvényesek, vagy a kereskedelmi felhasználása egy ilyen kísérleti reaktornak 2008-ig sem fog megvalósulni, vagy pedig meg tudja erősíteni biztos úr ezeket a dátumokat. És nyilvánvalóan felmerül bennem az a kérdés is, hogy ez a projekt a klímaváltozás elleni harcban milyen hozzájárulásod nyújtani, hiszen 2080-ig még ezen a téren is sokat kell lépnünk. Köszönjük biztos úr, Nos hát, a klímaváltozás egy hatalmas kihívás ebben a században. Tehát mindenképpen fontos a gazdaságban ezt is figyelembe véve. Most mi a projektben a, a ütemterv, a menetrend? Ugye azt mondtuk, hogy bemutatjuk a cselekvési tervet, az akciótervet. Ugye, még nem beszélhetünk semmi másról. November 19-e után leszünk csak olyan helyzetben, hogy a parlamentet informálhatjuk a részletekről. Én nem mondtam azt, hogy nem fognak a költségek növekedni. Ugye ebben a pénzügyi szakaszban, időszakban, ugye a pénzügyi keret meghatározta, előirányozta az pénzösszegeket, viszont azt nem mondtuk, hogy nem lesz nem lesznek több köl, nem lesz több költség. Nem lehet azt mondani, hogy nem tudjuk persze finanszírozni a projektet, hogyha nincs nagyobb költségvetés biztosítva, viszont biztos, hogy lesznek túlzott költségek is. Tehát, hogy tisztán lássuk, ha 2020-ig vesszük ugye a pénzügyi tervet, akkor majd november 19-én, tehát fogjuk azt tudni, hogy mire lesz esetleg szükségünk még plusz költségként a jövőben. Az ilyen típusú projektek Általában ugye nagyon ö, vonzók lehetnek. Én is politikában dolgoztam, politikus voltam ezelőtt. Ugye sok esetben ö, ugye csak öt évre próbáltunk meg bizonyos dolgokat előirányozni, de most itt van a klímaváltozás. Most felelősek vagyunk a jövő generációjáért. Éppen ezért minden területen arra van szükség, hogy megfelelő módon biztosítsuk a klímaváltozással kapcsolatos feladatokat. Az Európai Uniónak továbbá egy olyan politikát kell biztosítani, amely az energiaellátás minden területen eh, a polgárok számára biztosítja. De ez egy nagyon komplex, bonyolult projekt. Én nagyon jól értem, amit eh, elmondtak, mint példa a pókháló példáját, a Matrix példáját. Ezt nagyon jól értem, mert ugyanis itt az adófizetők pénzéről van szó. Köszönöm szépen, biztos úr. Attól tartok, hogy újra visszatlátjuk itt egymást ebben a körben. Köszönjük, hogy készen állt és válaszokat adott. A mai ma bejelentett információkat szívesen tudomásul veszük. Nyilván szívesen tudtuk volna meg azt is öntől, hogy hogy novemberben az ITER tanács elé milyen cselekvési tervet nyújtanak be. Ez az időpont számunkra azért is fontos, mert a mentesítési folyamat szempontjából ez ez egy fontos időszak. Mindenképpen kapcsolatban maradunk. Számukra az étel egy rendkívül fontos projekt, és az a benyomásunk, hogy nekünk is feladatunk van ezzel kapcsolatban azért, hogy hatékony, eredményes menedzsment valósuljon meg, ezt kívánjuk mi támogatni, éppen ezért ezt a mai találkozót mi buzdításként, ösztönzésnek fogjuk fel, hogy az új technológiához vezető úthoz mi is hozzájáruljon. Köszönjük szépen, biztos úr, szép estét kívánunk önnek, még mi még folytatni fogjuk a munkát, hiszen van még egy további napirendi pontunk, a négyes napirendi pont, az uniós intézmények átláthatósága, elszámoltathatósága és feltetetlensége. Egy az AFKO e, saját kezdeményezés jelentés. van szó, Dolcs Tamás a véleményük előadója, övé a szó. Köszönöm a szót, kedves elnök asszony, tisztelt eh, kollégák! Eh, szeretném először is megköszönni a képviselőtársaimnak, illetve a bizottság titkárságának a véleménytervezet előkészítése során nyújtott segítséget. Külön szeretnék köszönetet mondani a Transparency Internationalnek, aki kilenc hónapon át vizsgálta az Európai Unió intézményeit, és elkészítette, elkészítették az EU Integrity System jelentést, amely átfogó elemzést ad arról, hogy az egyes uniós intézmények miként lépnek fel a korrupcióval, illetve a csalási esetekkel szemben, valamint arról, hogy milyen eszközöket alkalmaznak ezek kockázatának minimalizálására, illetve csökkentésére. A jelentés külön vizsgálja a szabályokat és az intézmény előírásokat, valamint a gyakorlati alkalmazásukat tíz uniós intézményben. Az Európai Bizottság által 2014. februárjában közzétett antikorrupció jelentés, mely a maga nemében szintén az első ilyen jelentés volt, csak, ezt persze idézőjelben mondom, a 28 tagállamra vonatkozóan tartalmazott adatokat, és a tagállami szintű korrupciót és csalási eseteket elemezte, hiányzott viszont egy 29. fejezet, amely magára az Európai Unió intézményeire és azok működésére vonatkozóan értékelte volna a jogszabályi keretet és a korrupció ellenes intézkedések hatékonyságát. Szerencsére a transzparenci elvégezte a bizottság helyett ezt a munkát, és a jelentés alapján tudunk következtetéseket levonni az Unió intézményeire vonatkozóan is. Ugyanis az nyilvánvaló, hogy ha a tagállami szinten Problémát jelent a korrupció és a csalás, illetve bizonyos esetekben az ellenük alkalmazott eszközök eredménytelennek maradnak, akkor szinte biztos, hogy az unió intézményei sem mentesek a korrupciós kockázatoktól. Mi sem bizonyítja jobban az ilyen vizsgálatok és elemzések szükségességét az unió szintű antikorrupciós szabályozás újragondolásának esedékességét, mint a közelmúlt nagy sajtó visszhangot kiváltó esetei, a 2011-es Strasser ügy, a 2012-es Dali botrány, a 2013-as Stanisev ügy, vagy a legfrissebb Altusz botrány, mely a mai kont ülés napirendjén ugyan nem szerepel, de korábban ezzel foglalkozott a bizottság koordinátori értekezlete. Ezek egyértelműen mutatják, hogy vagy az intézményi szabályok rosszak, vagy azok alkalmazása és betartása elégtelen. Az állampolgárok intézményekbe vetett hite megrendült, az Euróbarométer felmérése szerint az európai polgárok 70%-a gondolja úgy, hogy a korrupció jelen van az uniós intézményekben, 52%-uk pedig azon a véleményen van, hogy az intézmények nem járulnak hozzá a korrupció csökkentéséhez Európában. Véleménytervezetemben összefoglaltam azokat a legfontosabb pontokat, melyekben szükség van a változásra, a jelenlegi szabályozás hatékonyabb alkalmazására, vagy új, erősebb uniós szabályozás és ellenőrzés bevezetésére. Ezeket szeretném nagyon röviden néhány pontban ismertetni. Először is a véleménytervezet a korrupció megelőzésének és az ellene folytatott küzdelem megerősítését kéri az intézmények működésének vonatkozásában. Nagyon fontos a dokumentumokhoz való nyilvános hozzáférés javítása és az összeférhetetlenséggel kapcsolatos szabályok megerősítése. Másodszor lényeges, hogy minden uniós intézmény fogadjon el a visszaélések bejelentéséről szóló belső szabályokat, a csalás és a korrupció elleni intézményi fellépés egyik legfontosabb eszköze, a visszaélést bejelentő személyek védelmének megerősítése, illetve olyan magatartási kódexek és etikai alapelvek kialakítása minden uniós intézményre és ügynökségre kiterjedően, mely a közös és hatékony fethetetlenségi kultúra kialakítását teszi lehetővé valamennyi intézményben. Harmadrészt az úgynevezett forgóajtó jelenség orvoslására intézkedéseket kell bevezetni, komolyabban kell venni az uniós karrier utáni munkavállás összeegyeztethetőségét, a köztisztviselők korábbi beosztásával, meg kell vizsgálni az összeférhetetlenség lehetőségét, és az egyes intézményeknek meg kell határozni egy egyértelmű várakozási időszakot a munkavállalókra vonatkozóan. Negyedszer fontosnak tartom az átláthatóság és a korrupció elleni fellépés megerősítése érdekében azt, hogy létrejöjjön az uniós lobby tevékenység jogi alapja, illetve egy olyan központi kötelező lobbista nyilvántartás, melyben valamennyi lobby tevékenységet folytató szervezet és személy nyilvántartásba kerül. Ötödször a tanácssal kapcsolatban két fontos megállapítást tesz a véleménytervezetem. Az egyik, hogy komoly hiányosság, hogy a tanács még mindig nem rendelkezik elfogadott magatartási kódexel, illetve a bejelentő védelmi szabályozások is hiányoznak. A véleménytervezet ezen kívül felszólítja a tanácsot az Európai Parlamenttel, és a Költségvetési Ellenőrző Szakbizottsága való együttműködésre a zárszámadási eljárásban, ami az uniós polgárok felé való demokratikus elszámoltathatóság fontos eszköze. Hatodszor a véleménytervezet arra kéri a bizottságot, hogy a legszigorúbban alkalmazza a közbeszerzésekkel kapcsolatban a kizárása vonatkozó szabályozásokat, az érintettek önbevallásán túl minden esetben végezze el a szükséges háttérvizsgálatokat, és összeférhetetlenség gyanúja esetén alkalmazza a kizárási kritériumot, ez elengedhetetlen az intézmények hitelességének védelméhez. Végül hetetszel a véleménytervezet kéri a bizottságot, hogy vizsgálja meg a meglévő korrupció ellenes intézkedések hatását és a következtetések kiértékelését követően határozzon meg egy olyan átfogó politikát, és akár javasoljon új közösségi szabályozást a korrupció és a csalás elleni fellépés megerősítése érdekében, mely hatékonyan lép fel a tagállamok, valamint az uniós intézmények szintén is. Üdvözli a bizottság első korrupció ellenes jelentését, és kéri, hogy a jövőre esedékes második korrupció ellenes jelentés mindenképpen terjedjen ki az uniós intézményekre is, és a bizottság a terv szerint késedelem nélkül publikálja azt a jelentést is. Várom természetesen tisztelt képviselőtársaim véleményét, módosító javaslatait a véleménytervezethez, aminek határideje, már az elnök asszony hatásköre bejelenteni október 28-a, a KONT, tehát bizottságunk pedig december 1-én fog szavazni a véleménytervezetről, az AFKÓ pedig előre láthatóan november 19-én vitatja meg a saját kezdeményezésű jelentését. Köszönöm szépen a figyelmet, érdeklődve várom az eszmecserét. Köszönöm szépen. Ez egy nagyon és teljes körű vélemény, nagyon sok pontból áll ez a vélemény. Jávó kolléga az első hozzászólunk ehhez a szöveghez. Elnök asszony, és szeretném egyben megköszönni mind a, a AFKU bizottságban Sven Gigolt kollega munkáját, aki megítélésem szerint egy kiváló tervezetet tett le, a, a, vagy tervezetet tett le az asztalra, és egyben a KONT bizottság raportőrének, Dajs Tamásnak is a munkáját. Nagyon sok fontos dolgot érintett itt a mostani felvezetőjében is megenged ennyit képviselő úr, hogyha ezeknek egy halovány töredékét Magyarországon megvalósítani szándékoznának, az jelentősen javítaná a magyar korrupciós helyzetet is. De visszatérve a jelentéshez, alapvetően egyet tudok érteni mindazokkal az észrevételekkel és javaslatokkal, amelyeket a, a raportőr részben a, a tervezetében, részben itt a bizottságülésben szóban elmondott. Néhány területen szeretnék pusztán kiegészítéseket tenni, illetve külön kiemelni néhány területnek a fontosságát. Az egyik, a raportőr említette a összeférhetetlenségi szabályoknak a problémáját, ezeknek a szigorítására szükség van. Ugyanakkor az összeférhetetlenségi szabályok tekintetében mindig és szinte kizárólag a köztisztviselők körére terjed ki a figyelmünk. Én szeretném felhívni a figyelmet arra a kevésbé és ritkábban vizsgált területre, amely a Volkswagen botrány kapcsán azt gondolom, hogy egyértelműen problémaként jelentkezett, hogy maguk az európai parlamenti képviselők esetében is számos esetben, és a Volkswagen botrány kapcsán végzett vizsgálatunk alapján több mint két tucat, vagy több mint egy tucat olyan európai parlamenti képviselő van, akik fizetett mellékállásokat fizetett mellékállásokat birtokolnak például az autóipar területén. Tehát azt gondolom, hogy sok tekintetben miközben a parlament joggal, és azt gondolom, hogy helyesen szigorú szabályokat kíván előírni a intézményben dolgozó köztisztviselők számára. Azon közben nekem az az érzésem, hogy időnként saját magával kapcsolatosan e, a parlament, illetve a képviselőkkel kapcsolatosan, e, hát meglehetősen nagyvonalúan átsiklik azok fölött az esetleges összeférhetetlenségek, vagy a pártatlan jogalkotást veszélybe e, sodró összefonódások fölött, amelyek tapasztalhatók. A második ilyen terület a közérdekű bejelentőknek, a whistleblowereknek a, a, a védelme. Erről is a raportőr megemlékezett, nagyon helyesen. Ugyanakkor azért azt látni kell, hogy jelenleg is hatályban vannak szabályok a közérdekű bejelentékre vonatkozóan, konkrétan kötelezően elő van írva, hogy nekük, ha visszaélésről visszaélést tapasztalnak, akkor kötelezően bejelentést kell tenni. Ugyanakkor azok a szabályozások, amelyek biztosítják, hogy a közérdekű bejelentők a bejelentést követően megfelelő védelemben részesüljenek, és ne kerüljenek intézményi nyomás alá, munkaadói nyomás alá, ne lehessen velük szemben különböző lépéseket foganatosítani. Ezek a szabályok jelen pillanatban a vicc kategóriába tartoznak, és a szabályozás 22c pontjának a végrehajtása esetén is biztosak lehetünk benne, hogy nem kellően erős ezeknek a közérdekű bejelentőknek a védelmére vonatkozó szabályok. Itt egy nagyon jelentős javításra lenne szükség. Azt remélem egyébként, hogy erre például az unió pénzügyi érdekeinek védelméről szóló jelentés keretében is majd ejtünk és hozzá tudunk járulni ahhoz, hogy, hogy szigorúbb és hatékonyabb szabályok lépjenek életbe. És végül egy utolsó megjegyzést engedje meg elnök asszony. A kohéziós politikák kapcsán, és ezen belül különösen a közbeszerzések területén Ugye az új közbeszerzési irányelv nyomán a tagállamokban megkezdődött, lezajlott részben elfogadása is került az új közbeszerzési szabályoknak a, az elfogadása. Ugyanakkor én azt gondolom, hogy szükség volna egy olyan európai szintű adatbázis felállítására, ami az uniós pénzekkel kapcsolatos közbeszerzések tekintetében a felmerülő szabálytalanságokat, visszaéléseket egy központi adatbázisban feldolgozza, annak érdekében, hogy a bizottság átfogó képet kapjon arról, hogy mik azok a visszatérő rendszeres gyakorlatok, amelyekkel a közbeszerzések során a korrupt döntések megszületnek, és milyen bizottsági lépésekre, vagy adott esetben akár jogalkotási lépésekre van szükség ahhoz, hogy az uniós pénzek felhasználása során a közbeszerzési eljárásokban a korrupció mértékét, hát kiirtani, ugye illúzión gondolom erről egyikünknek sincsen, kiirtani nem lehet, de a minimálisra lehessen csökkenteni. Jelenleg rendkívül sporadikus és esetleges azoknak az információknak köre a bizottságnál is, amelyek az egyes tagállamokban folyó közbeszerzési eljárásokra vonatkozó információkat összegyűjtik. Köszönöm szépen. Köszönjük szépen. Pirinszki kolléga a következő hozzászóló. Köszönöm szépen, elnök asszony. Néhány megfigyelés észrevétel részemre. Ahogyan az előadó is említette, és úgy gondolom, hogy ön alapos munkát végzett, és összefoglalta a legfontosabb pontokat, amelyeket az AFKO többé-kevésbé maga kidolgozott a saját közülési jelentésében az átláthatósággal kapcsolatban, a korrupció ellenes harccal kapcsolatban és általánosságban ugye új magatartási eh, standardokat kívánna bevezetni az Európai Uniós intézményekben, amelyeket aztán megfőképpen be is kellene tartatni és monitorozni kellene. Ugyanakkor szeretnék Szeretném kérni, hogy tisztázzunk egy pontot. Itt egy független struktúra létrehozásáról lenne szó, amely a különböző magatartási kódexek alkalmazását felügyelni. Konkrétabban miről szólna ez az elképzelés? Ezt az új struktúrát hogyan lehetne a már meglévők közé beilleszteni? és milyen hatékonysággal tudná ezt fellépni. Elnök asszony ezen kívül a következő kérdést is szeretném feltenni. Hogyha az átláthatóság, elszámoltáthatóság és feltetetlenség ugye a jelentős témája az uniós intézményekben. Ha ezt a témát tekintve talán tanácsos lenne, hogyha mi szakbizottságunk véleményének szövegében nagyobb hangsúlyt kapja, illetve több szöveg foglalkozna azokkal a szélesebb körügyekkel, amelyek a mi illetékesünkbe tartoznak, például az eredményes pénzgazdálkozás, vagy a pénzügyi érdekek védelme, amelyet szintén egy konkrétabb fellépés, és amely számunkra különösen jelentős terület. Itt ugye folyamatosan felmerül a mentesítés folyamat során, hogy a tanács sem kívánt részt venni ebben a folyamatban. És úgy gondolom, hogy nagyon fontosan erre is felépni a figyelmet, hogy évek óta a tanács kivonul ebből a folyamatból, és nincs ok arra, hogy ne tegyünk meg mindent annak érdekében, hogy valamiféle egyetértésre jussunk, ez így nem folytatódhat. Ami pedig a pénzügyi érdekeket illeti, én azt gondolom, hogy itt is erőfeszítést kellene tenni annak érdekében, hogy, hogy a gazdasági hatékonyság eredményesség kritériumait valóban alkalmazzák hatékony és eredményes pénzgazdálkodásnak ez egy alapvető eleme, és a pénzügyi érdekek védelme tekintetében, hogyha megnézzük a különböző tendenciákat, trendeket, fejleményeket, a különböző szabálytalanságok tekintetében, vagy a csalások eseteit, hogyha megvizsgáljuk, hogy megnézhetjük, hogy mik az okai ennek, van-e köze ahhoz, hogy az ahogyan az intézmények pénzügyeit szabályozzák, a különböző szabályzatok, ahogyan ezt előírják, illetve ezeknek a szabályoknak az áthágása, mivel jár, hogy van ez lefektetve és betartatva. Tehát ebben a véleményben fontos lehet ezeket a pontokat is kiemelni, hogy megfelelő végrehajtató standardok kerüljenek bevezetésre, különös tekintete nyilvánvalóan a korrupcióra, de mi szakbizottság véleményében talán a mentesítés és a pénzügyi érdekek védelme is megjelenhetne, hiszen úgy gondolom, hogy ez a mi specialitásunk, úgymond. Köszönöm szépen. Köszönjük szépen, az előadója szó. Köszönöm szépen, elnök asszony. Köszönöm szépen Mitét kollégámnak az értékes észrevételeit. Három rövid megjegyzés, amiben eh, szeretnék kapcsolódni azokhoz a gondolatokhoz, amelyeket eh, elmondtak, amit eh, Jábor képviselő úr mondott, teljes mértékben osztom a véleményét. Én azt gondolom, hogy mind a 28 uniós tagállamban, illetve az Európai Unió intézményeinek a működését is meghatározó jogi normák pontosításában, új normák megalkotásában, ezeknek az alkalmazásában van még feladat. E, tehát én teljes mértékben osztom és minden ilyen törekvést, amelyik mind a 29 helyen, akkor hadd fogalmazok ugyanúgy, ahogy bevezető gondolataimban fogalmaztam, valamennyi tagállamban, illetve az unió intézményére vonatkozó szabályok esetében is még hiányosságokat lát, és ezeknek a hiányosságoknak a pótlását szorgalmazza. Én ezt eh, támogatom. Ami az összeférhetetlenségi szabályoknak a politikai döntéshozókat illető végiggondolását eh, említette eh, ugyancsak Jávor képviselő úr. Itt adott esetben végiggondolandó például az a szabályozás, amelyik több Európai Uniós tagállamban is működik, például Magyarországon eh, is, tehát ma jelen pillanatban egy magyar parlamenti képviselő már nem kerülhet abba a helyzetbe, hogy bármilyen iparágat érintő, vagy bármilyen vállalatot érintő, vagy a, vagy a mm, hétköznapi élet bármely területét érintő skandallum kapcsán az a kérdés merülhet föl, hogy ő mellékállásban azzal az iparággal van kapcsolatban, hiszen a magyar szabályozás az tiltja, hogy egy parlamenti képviselő, egy magyarországi parlamenti képviselő, tehát a tagállami parlament képviselője az tudományos munkát, oktató tevékenységet leszámítva bármilyen más kereső foglalkozást folytasson. Nem egyedüli egyébként ez a szabályozás, ami Magyarországon érvényben van. Nyilvánvalóan az ilyen típusú skandallumok, ügyek, botrányok azok az ilyen típusú szabályozás tapasztalatainak a végiggondolását is szükségesé eh, teszik. Amit pedig Pénzi képviselő úr említett, eh, azért én még egy nagyon fiatal hát nem a koromat tekintve, hanem a mandátumom idejét tekintve egy nagyon fiatal európai parlamenti képviselő vagyok, alig hat éve vagyok európai parlamenti képviselő, de épp ez alatt a hat év alatt, egész pontosan az első mandátumom kezdetekor született meg, kezdte alkalmazni az Unió azt a nagy változást jelentő, nagy intézményi és gyakorlati változást jelentő módszert, hogy, hogy az egyes főigazgatóságoktól lényegét tekintve függetlenül egy egységes pályáztatási, versenyeztetési, humán erőforrás gazdálkodási rendszer lépett életbe az Európai Bizottság eh, életében. Én ennek analógiájára gondolom, hogy ha, ha ma az a helyzet, és ez, és ez immár hatodik éve, összességében jól vizsgázik ez a rendszer nem tökéletes, tökéletes rendszerről nem beszéltünk, de ez összességében jól vizsgázik, akkor ha az természetes, hogy ma már nem A, B, C, D, E főigazgatóság ír ki pályázatokat, és hol 10, hol 20, hol 70 százalékban eltérő feltételekkel, hanem egy egységes pályáztatási rendszer van egységes standardek szerint, egységes HR tevékenység az Európai Bizottságban, akkor úgy gondolom, hogy az egyes uniós intézmények, főigazgatóságok, ügynökségek, közös vállalatokra vonatkozó magatartási kódexek, összeférhetetlenségi szabályok, normák egységes kezelése az ugyanúgy az egyes munkaszervezetektől függetlenül egy egységes szinten, módon, módszert alkalmazva megtörténhet, hogy ilyen értelemben egységes sztenderdek érvényesüljenek a magatartási kódexeket illetően is visszatérő téma mindig ugyebár az Európai Uniós intézmények zárszámadásakor, hogy azért meglepő, eh, egzotikus magatartási szabályok jelennek meg egyik-másik ügynökség eh, életében. Eh, nyilvánvalóan, hogy ezek a problémák kiszöbölhetőek lennének a tanács zárszámadással kapcsolatos sztrájkja az egy örökzöld téma, ma a plenáris ülésen is ugyan erről eh, lesz szó. <clears throat> Éppen ezért tartom fontosnak képviselő úrral egyetértve, hogy ez a gondolat ez ismételten ceterum cenzeo örökzöld témaként, de azt gondolom, hogy mégis szükséges, hogy ismételten ebben a véleményben is megjelenjen. Gondolatokat, javaslatokat köszönöm, a módosító indítványokat pedig eh, várom, hogy aztán eh, kiváló véleménnyel tudjuk gazdagítani az AFKO jelentésének elkészítését. Ja, vielen Dank. Jetzt habe ich Susanne. Köszönöm szépen. Sajnos a mikrofon nincs folyamatosan megkapcsolva, de az elnök azt köszönet mond a titkárságnak is, illetve megadja a szót. Köszönöm szépen, elnök asszony. Úgy gondolom, hogy ezek a hozzászások egyértelműen megmutatták azt, hogy milyen összetett területről beszélünk, az átláthatóság és a fedhetetlenség területe nagyon összetett, ez nagyon sok szabályzatot, politikát és eljárást fed le ez a terület. Ami itt a kulcsfontosságú az az, hogy vannak-e olyan szabályunk, amelyekre szükségünk van, vagy több szabályra van szükségünk, vagy egyszerűen jobb végrehajtásra, betartatásra van szükség? úgy gondolom, hogy a Juncker Bizottság válasz erre a kérdésre az, és ez Juncker úr politikai iránymutatásában is eh, bele van vésve, hogy vannak olyan területek, ahol még tovább kell lépni, például a lobby tevékenységek szabályozása, hogyan viselkedünk azokkal szemben, akik megpróbálják befolyásolni a jogalkotási folyamatot. A Juncker Bizottság egy első lépése, mint tudják, az az volt, hogy közé tegyék a bizottsági kabinet üléseivel kapcsolatos információkat arra vonatkozóan egy honlapon még hozzá, hogy milyen lobby szervezetekkel e, találkoznak. Ez a közös átláthatósági e, e, leltár, amelyet a bizottság más intézmények együtt fenntart, ez, ez a jövőben kötelezővé fog válni. Itt a, a bizottság hamarosan a nyilvános konzultációt is megkezdi annak érdekében, hogy tovább lépések, és a parlamenttel és a tanácssal együttesen egy három oldalú három oldalú megolapodásban lefektetett kötelező regisztrációt fog majd bevezetni. Mi úgy véljük, hogy összességében a szükséges szabályok már léteznek, hogyha a személyzeti szabályzat, vagy a különböző végrehajtási szabályzatok a közérdekű bejelentőkkel kapcsolatban valóban alkalmazásra kerülnek, hogy a biztosok viselkedésével kapcsolatos szabályok a magatartási kódexben megvannak, tehát úgy gondoljuk, hogy elvi szinten a szabály keret megvan, tehát nem is annyira új szabályokra van szükség, vagy részletesebb szabályokra, hanem sokkal inkább a megfelelő végrehajtásra lenne szükség. Most nem fogok az egyes részletekbe belemenni, de hogyha van konkrét kérdés, nyilvánvalóan nagyon szívesen válaszolok részletekben menően is, és, és részletesebben is válaszolok a kérdésekre, de a bizottság általános ez igen, vannak olyan területek, ahol tovább kell lépni, de vannak olyan területek, ahol elsősorban végrehajtásra kell eh, koncentrálni. Köszönöm szépen, elnök asszony! Köszönjük szépen! hogyha ezt még konkrétizálni lehetne, az nagyon hasznos lenne, de alapvetően ugyanaz a véleményünk, van sok szabályunk, amelyeket be kell tartatni és alkalmazni kell. Nagyon sajnálatos, úgy vélem, hogy, hogy hát ezeket nem tartják be, hiszen akkor miért hoztuk meg ezeket a szabályokat? Ezen kívül pedig különbséget kell tenni azok között egy hivatal töltenek be, és akik mandátumot töltenek be. A biztosok esetében szigorúbb szabályokat kell betartatni, mint a képviselők esetében, akik egy mandátumot töltenek ki, nem pedig ö, ö, egy fontos pozíciót töltenek be. Fontos az, hogy a hivatalt betöltő személyek esetében és az ő személyes üzleti kapcsolataik tekintetében átláthatóságot teremtsünk, különösen, hogyha olyan alapokat hoznak létre, ahol majd utólag ellenőrzik is a források kérdését. Ezzel kapcsolatban is szeretnék személyesen egy módosító indítványt bejújtani. Úgy gondolom ebben a véleményben egyébként már nagyon sok minden benne van, benne foglaltatok, és megpróbáljuk még a hézagokat talán közösen kitölteni, és akkor úgy gondolom, hogy egy nagyon jó véleményt sikerül letenni az asztalra. November 9-e ugye a módosítók benyújtásának határideje. Igen, jól látom. Nem, sajnos rossz oldalt nézünk, de mindjárt pontosítunk. Október 28 a határidő. És december 1-én szavazunk a véleményről. Akkor ezt a napirendi pontot lezártuk. Az egyéb napirendi ponttal kapcsolatban nincs észrevétel, elszólás, és szeretnék utalni arra, hogy 21 órakor kezdődik a mentesítéssel kapcsolatos eszmecsere a plenárisra, a két ehhez kapcsolódó jelentés, a tanácsmentesítéssel kapcsolatban. Fontos, hogy akik hozzászólás időt kértek, ezt igénybe is vegyék és aztán november 9-én találkozunk újra 15 órakor, és november 10-én folytatjuk a munkát 10 órakor, és eh, folytatjuk a munkát. Szép estét kívánok, perekeztem az ödest.